tartani. Az illetékes ír hatóságok azt közölték velem, Franciás de Rossa úr a mai nappal, 2012. február 15-én leadja a tisztét, és Emer Costello asszony veszi át az ő képviselői mandátumát. Üdvözöljük, szeretettel itt van körünkben? Nagy szeretettel üdvözöljük, asszonyom. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy 3 per 2-es cikk értelmében az eljárási szabályzatban minden képviselő teljes joggal részt vehet az üléseken, minden bizottság és egyéb ülésen, addig, amíg felül nem vizsgálják mandátumát, és esetleg nincsen fenntartás, nem merül fel összeférhetetlenség. Természetesen előfeltétele mindennek az is, hogy a képviselőzetesen írásban nyilatkozik arról, hogy nincs olyan tiszt, amelyet betöltene, amely összeférhetetlen az Európai Parlamenti képviselői mandátummal. Sok sikert és örömet kívánunk asszonyom önnek a munkájához. Most pedig rátérnék a spontán felszólalók listájára. A következő helyzettel konfrontálódom. 15-en kértek szót, Sajnálatos módon nem tudok mindenkinek szót adni. Kérem szépen a megértésüket. Frakcióként fogok végighaladni. Először Johanna Sevgyeszka asszonyi az első. Nincs itt, de itt van, tessék. Przewodniczący. Polityka gospodarcza państw członkowskich Köszönöm szépen, elnök úr. A tagállamok gazdaságpolitikája teljes Európai Unióban, főként a válság idején kulcs tényező, ezért nagy figyelmet kell rá fordítanunk. Ebben a nehéz pillanatban természetes, hogy megpróbálunk a piacok stabilizálására törekedni. Ezt csak úgy érhetjük el, hogyha koordinált lépéseket teszünk költségvetési politikáink körében, és az innováció fejlesztésére törekszünk. Ezen kívül pedig munkahelyeket kell teremtenünk, főként a fiatalok számára, csökkenteni a kiadásokat, a fiskális politikákat felülvizsgálni és a bürokráciát csökkenteni. Mindez ar- a stratégiánkból és prioritásainkból származik, amelyet 2020-as stratégiának nevezünk. Figyelembe kell venni a munkaerőpiacot és az oktatást, csak így tudunk kilépni a válságból, és ez fogja befolyásolni pozitív módon a társadalmunkat hosszú távon. Köszönöm szépen. Blinke Gióte asszony a következő. Mininke, iš tiesų labai svarbu atkreipti Europos vadovo tarybos dėmesį į tai, Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy a figyelmet az Európai Miniszterek Tanácsának ülésére irányítsuk melyben meghatározták, hogy a válság következtében a kirekesztés néhány európai tagországban egyre erősödik, és túl szigorúan kezdik és szorgalmasan a megszorító intézkedéseket alkalmazni. A fiatalok, alacsonyan képzetteket különösen, súlyozza, eh, különösen eh, sújtják ezek az intézkedések egyre növekszik a szegénység, egyre alacsonyabban fizetik a munkahelyeket, amelyek ráadásul bizonytalanok. Hangsúlyozni kell a tanács számára, és azt, hogy a költségvetés irányítása, gazdasági növekedés és a költségmegtakarítás egy csomag kell, hogy legyen. Ezek egymástól kölcsönösen függnek és a gazdasági helyreállításnak ez a szükséges feltétele. Köszönöm szépen. Frau Zuber. Zuber asszony a következő. Ja, bitte. Obrigada, Sr. Presidente. As políticas consignadas no semestre... Köszönöm, elnök úr az európai szemeszter politikái, illetve a költségvetési paktum részei tulajdonképpen a megszorító intézkedések legitimalizálását jelentik. Ezt nem fogadhatjuk el. Ezt a receptet ugyanis a szociális igazságosság, a növekedés, a munkahelyteremtés elveivel nem tudjuk összeegyeztetni, ugyanis pont az ellenkezőjét fogják elérni, illetve azt követelik meg. Növelik a munkavállalók bizonytalanságát, a szociális, illetve munkaerőpiaci jogaikat szintén csökkentik. Ezért tehát költségvetési egyeztetés nélkül ez csak szociális drámákat eredményez, több államadóságot, több munkanélküliséget. Ezért szakítanunk kell ezzel az úttal. Az együttműködés Európájára van szükség, amelynek fő célja, hogy megvédje a szegények jogait, és végezzünk az elnyomással, illetve a gyarmatosítással a nagyhatalmak részéről. Portugáliában ezen a hétvégén 300 ezer ember követelte a megszorító intézkedések végét.

köszönetet mondani Beres asszonynak, és jelentését nagyra értékelni. Nem pusztán azt említi meg a jelentésben az előadó, hogy korlátozó intézkedésekre van szükség, hanem a jelenlegi válságot komplex válságként kívánja kezelni. Az eddigi megközelítés nem szolgálja mindenkinek az érdekét, a stratégia, az EU 2020-as stratégia foglalkoztatási területe nem ter, kerül teljes mértékben teljesítésre. Azt kell biztosítanunk, hogy a legsérülékenyebbek, a válságát, a leginkább súlyo, sújtottakat védjük meg, a gazdaság újraelosztó negatív hatásaitól. Meg kell vizsgáljuk a munkaerőpiaci egyensúlyt is, és biztosítani azt, hogy jó munkahelyi körülmények legyenek. Köszönöm szépen. Much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Game Show. Úgy érzem, hogy szükséges, hogy a tagállamok alkalmazzák a megszorító intézkedéseket annak érdekében, hogy az állam háztartás ellenőrzésük alá vonják. 80-as években Írországban sikerült ezt megtettünk, és fellendülés is történt. Az a probléma azonban, hogyha a, ha a tagállamok esetében túl akarjuk élni a megszorító intézkedéseket, akkor valamilyen új ösztönzőt kell adnunk. Azt hiszem, hogy elég most már végeznünk kell azzal a szokással, hogy csak megszorításokat alkalmazunk, és valamilyen ösztönzőt kell adnunk. Meg akarjuk engedni, hogy az egész eurozóna összeomoljék. El kell gondolkoznunk azon, hogy egyfajta olyan segítségnyújtást, olyan helyzetet alakítsunk ki, ahol sikerül nyernünk, tanulnunk az esetből, és sikerül fellendülést elérnünk. Komisario Andor. Szerkász úr, Andor úr tegnap Oli Rén biztos úr üdvözölte azt a programot Spanyolországban, amely több százezer fiatalnak ad reménységet. Nem gondolja-e biztos úr, hogy azt kellene mondani, hogy az Európai Szociális Karta valóban védje meg az európai munkavállalókat, és hogy a fiatalok jól lehet, most már nem munkanélküliek, akkor szaporítsák azok táborát, akik pedig elszegényedett munkavállalók? Pirker úr, elnök úr, a pénz rendelkezésre bocsájtani nem segít a növekedési problémákat és adósság problémákat megoldani az egyes tagállamokban. Pénz önmagában nem segít. Lyukakat tömködni, azt hiszem, hogy nem tartós megoldás. Sokkal többre van szükség arra, hogy beruházzunk fenntartható intézkedésekben. Így lehet mindenkit önmagának segítésére felkészíteni. Nagyon fontos a kutatás, fejlesztés, innováció, KKV-k támogatása nagyon fontos. Ez fogja a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást elősegíteni. Szükség van arra is, hogy ellenőrizzük az Európai Uniót, Pontosabban az Európai Uniónak azt kell ellenőriznie, hogy a rendelkezésre álló pénzeket valóban szabályszerűen használják -e fel. Csak ilyen feltételek között lesz lehetőség arra, hogy megértésre találjunk a tagállamok állampolgárainál, kiváltképpen az olyan országokban, ahol sok pénz van, és éveken keresztül, amely országok rendesen gazdálkodtak, az eddigi tapasztalatok arra mutattak rá, hogy a bizalom jó, a szolidaritás azonban megfelelő ellenőrzés mellett működik csak. Köszönöm szépen, Posztináró Viktor úr toate bune și frumoase și raportul. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Minden jó, ha a vége jó. A jelentés, a biztos hozzászólása mind jó, de ellentmond sajnos a tagállamok drámai helyzete mindennek. Ha a munkanélküli már nem kaphat állami támogatást, akkor kikerül a statisztikából és akkor már a kormányzatok nem veszik figyelembe őket. Semmilyen formában. A nyugdíjreform, a munkaerőpiac rugalmassága kiváló gondolatok fontosak is, de Romániában az IMF felügyelete, valamint az Európai Bizottság felügyelete mellett olyan reformokat hajtottunk végre, amelyek nem jelentettek mást, mint a szakszervezetek lerombolását, a munkatörvénykönyvének lerombolását, a szociális és gazdasági tanács feloszlatását, valamint az, az hogy a szociális partnereketől megtagadták, hogy részt vegyenek egy úgynevezett párbeszédben. Helyreállításra van szükség, fellendülésre. Egyébként Románia is csak az európai statisztikák része marad még hogyha neoliberális ortodoxizmusról is beszélünk, senkinek nem kívánom azt, hogy munkanélküli legyen Romániában. Sem Strasbourgban, sem másod. Az utolsó hozzászóló pedig Feje úr. Sr. Presidente, queria começar por saudar os vários... Tisztelt biztos úr, a dokumentumok és a jelentések alapján köszönetet kell, hogy mondjak minden kollégának, Gozesz kollégának elsősorban, akinek sikerült a pénzügyi válság és az államadosság válságát legalábbis pillanatnyilag figyelembe venni a megoldásoknál, de természetesen a hosszú távú növekedésre is figyel. Itt az ideje annak, hogy végre prioritásokat határozzunk meg, több mindent párhuzamosan. Nem biztos persze, hogy a az elhamarkodott előrehaladás, a megoldás. Igazából most rövid távú megoldásokra van szükség, amely a reálgazdaság helyzetét javítják, olyanokra, amelyek a bankválság, az államadóságok problémáját kezelik. És hogyha ezt a csomagot, a strukturális reformok programját végre a növekedés értelmében egyértelműen meghatároztuk, akkor térhetünk át rá. Ezen kívül pedig szükség van egy olyan csomagra is, amely az intézményi reformokat tartalmazza, az Európai Unió és az euró működése érdekében. Tehát politikai vitára van szükség, világos, nyíltra, amelyet támogatunk, és mindenkinek gratulálok, aki eddig részt vett ebben. Sajnos be kell, hogy rekesszem, szól az elnök, a spontán hozzászólások folyamatát, hiszen a bizottságnak, a tanácsnak és az előadónak is megkívánjuk adni még a szót, 12.30-kor pedig szavazás kezdődik. A bizottság nevében Andor Lászlónak adom meg a szót. Thank you, Mr. President. Honorable members, I'm grateful for the opportunity to have heard your... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, a 2012-es növekedéssel kapcsolatban nagyon hálás vagyok ezért a vitáért. Először is úgy gondolom, hogy a legfontosabb 2012-es kulcsfontosságú prioritásokkal kapcsolatban sokféle felfogás van, de a növekedés, reformok végrehajtása és az akciók, a lépések, nem pusztán pedig a foglalkoztatásról való beszéd mindannyiunk számára fontos. Éppen ezért azért kell, azon kell dolgozzunk, hogy konzisztensebbé váljon váljon a hosszú távú célkitűzés a gazdasági szociális fejlődés terén, ahogy azt az Európa 2020-as stratégia is jelzi, és a rövid távú intézkedések között, amelyek Európa és különösen az eurozóna stabilitását idézik elő. Ez a fajta konvergencia nagyon fontos a bizottság számára, és úgy gondolom, hogy a választott képviselők politikája, e tisztelt ház politikája pedig erősíteni fogja a vonatkozó reformok hitelességét és pozitív hatással lesz a bizalomépítésre is. Mégis azonban meg kell, hogy mondjam, hogy a különböző politikai vélemények és felfogások alapján eltérő hangsúlyok figyelhetők meg a különböző eszközökkel kapcsolatban azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés célkitűzését hogyan valósítsuk el. Ha megengedik, elmondanám, hogy a bizottság felfogása, mi a bizottság mit lát szükséges lépésként a munkahelyteremtés e szakaszában. A vita során úgy gondolom, megfelelő figyelmet fordítottunk az ifjúsági lehetőségek kezdeményezésére, mindenki figyelt, és hálás is vagyok ezért a dokumentumért eh, és olyan megjegyzését, hiszen Európában végre egyfajta ifjúsági garanciát sikerült ezzel kapcsolatban elindítani. elindítani. úr, eh, Pasztos úr, Gurmai asszony említették az ifjúsági garanciát, mégpedig pozitív fényben szóltak erről. Én is úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos intézkedés. A bizottság tulajdonképpen technikai jellegű támogatást adhat azon tagállamoknak, amelyek készek ez úton végighaladni. Úgy gondolom továbbá, hogy nagyon fontos, ahogy a vita során sokan hangsúlyozták az is, hogy javítani kell az oktatás képzést a munkaerőpiac igényeinek megfelelően jobban össze kell tudni illeszteni a munkaerőpiaci szükségletet és kínálatot a a szemeszter végén az ország ajánlásokban erre ki fogunk térni részletesen. Mivel azonban aktualizálni és magasabb szintre kell említeni az, emelni az ifjúsági lehetőségeket, és a mozgásban az ifjúság akcióját egyfajta foglalkoztatási csomagot kívánunk majd beterjeszteni áprilisban ezzel reagálunk nagyon sok olyan kérdésre, amelyet önök is hangsúlyoztak a vitában. Például arra, hogy a rugalmas biztonságpolitikája az európai munkaerőpiacon hogyan alakult, Dánia, ösztönző kezdeményezéseire, és arról is, hogy hogyan tudunk hatékonyabban többen, többet tenni azért, hogy munkahelyeket teremtsünk. Ez tudnélik az egyik olyan terület, ahol a foglalkoztatás a következő időszakban valóban növekedést, amelynek hatására valóban növekedést mutathat, és aminek révén Európa, nem pedig más kontinens lesz az, amely élvezi az új munkavállalók munkáját az egészségügyi, az információs kommunikációs ágazatokban is egyre több munkahelyre lesz szükség a jövőben. Ez a csomag a gyakornoki helyekkel kapcsolatban is úgy gondolatokat vázol, mint gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy sokkal többet, sokkal hatékonyabb lépéseket kell tenni azért, hogy jó minőségű munkahelyet és munkahely lehetőségeket biztosítsunk a fiataloknak. Ez a fajta ö, szakképesítési keret lesz az, amely e problémát kívánja megoldani. Valóban a vállalatokért és a KKV-k számára is sokkal többet kell tennünk, hiszen ezek nagyon fontosak. De nézzük, hogy hol van az igazán szűk keresztmetszet, mi az igazi probléma a vállalatok és KKV-k kapcsán. Lehet, hogy többet tehetünk azért, hogy okosabbak legyenek eh, a jogszabályok, vagy karcsúsítsuk a jogszabályi tömböt, valóban a bizottság is ezt teszi, de az igazi eh, probléma a finanszírozás. A bank a bankoknak jobban kell támogatni a vállalatokat és KKV-kat, sőt egyfajta mikrofinanszírozási eszközt is szívesen támogatnák, amelyet a tagállamok egyharmada talán már be is vezetett. De nagyon fontos lenne más tagállamoknál is bevezetni ezt a fejlődés támogató finanszírozási eszközt, annak érdekében, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban támogassák a KKV-kat. Elmondanám azt is, hogy úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívás jelenleg a gazdaságirányítás terén az egyre nagy növekvő polarizáció az Európai Unión belül. Nem egyszerűen diverzitásról van itt szó, sokrétűségről. Már mindenki megtanulta azt az elvet, hogy a különbségeket el kell ismerni, és nincsen mindenkire egyformán igaz megoldás. De mégis a polarizáció a tagállamok között egyre erősödik. A gazdaságilag, pénzügyileg sokkal erősebb, foglalkoztatási és szociális stabilitás szempontjából jobb szinten álló országokban, és olyan országokban, ahol az összes kérdés sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb a, a fellendülés. Nagyon sok tagállam persze ö, érzi, a, illetve minden tagállam érzi a recessziót, és a legnagyobb vesztes az ifjúság. Írország, Portugália, Görögország jelentős kifele irányuló migrációt tapasztal, Európából való kifele migrációt, hiszen a fiatalok nem látnak lehetőséget. És nem is látják lehetőségét annak, hogy a következő években visszatérjenek. Hálás vagyok a lett kollega megjegyzéséért, mert ez is azt mutatja, hogy bár van, van némi stabilitás, mégsem szabad modellként alkalmazni egy ország megoldását, különösen nem a déli országokra, akkor, amikor kiutat keresnek a, pénzügyi és gazdasági instabilitásból. Hölgyeim és uraim, hangsúlyozni szeretném azt, hogy az európai szemeszter tanulási folyamat, minden érintett fél számára. Az Európai Parlament segítségével nagyon fontos következtetéseket vontunk le az első európai szemeszterből. Az éves növekedési eh, felmérés korábbi bemutatásával valóban sokkal nagyobb helye volt most a vitának. A bizottság azért tette ezt meg, mert felismertük a nyílt vita és a demokratikus beszámoltathatóság jelentőségét a demok- az európai szemeszter sikere érdekében is. A stratégia, a gazdasági irányítás pedig a foglalkoztatás és cél, szociális célkitűzések szorosabb nyomon követésével hamarabb érhető el, hiszen az siker szempontjából mindezen lépésekre szükségünk lesz. Arról van tehát igazából szó, hogy az Európa 2020 tartalmát, célkitűzését fenntartsuk, és numerikus célok helyett a gyakorlati lépésekkel való megvalósítást kell előtérbe helyeznünk. Erősíteni kell a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatot, csak így lehet a 2020-as célkitűzéseket meggyökeresztetni a nemzeti politikai programokban is. Köszönöm szépen a vitát! Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen a válaszokat. Most pedig a tanács elnöksége képviseletben megkapja a miniszter asszony a szót. Tisztelt képviselők! Ha a sajtó megkérdezi, hogy mi volt a vita fókusza össz, középpontjában mi volt, akkor azt mondanám, hogy a fiatalok körében dúló munkanélküliség Nyilván a növekedésről és munkahelyteremtésről is szó esett, de ez egy olyan téma, amely nagyon fontos, és meg kell találnunk a megoldás módját. Új válaszokat is hallottunk, ugyanis nincs szükségszerű ellentmondás a konszolidáció és a növekedés között. Ez prioritások kérdése csupán. Nagyon nehéz, nagyon kemény prioritásokról van szó költségvetéseinkben. Ugyanis most már nem arról beszélünk, hogy ki fogja a következő milliót vagy milliárdot elkölteni, hanem azt kell megbeszélnünk, hogy általánosságban hogyan költjük azt el, annak érdekében, hogy a prioritásaink megkapják a támogatást. Ez fontos minden parlamentben és az Európai Parlamentben. Helyén vannak-e a prioritásaink? Ez az alapkérdés. Nagyon sok konfliktus merül fel persze a kérdés megválaszolásában. Mert ha meg akar akarjuk változtatni a prioritásainkat, akkor ezeket a vitákat el kell vinnünk azokhoz az emberekhez is, akik kedvezményezettjei a jelenlegi költségvetés kiadási rendszernek. A gazdaság zöldététele az egyik megoldás lehet. Ez a válasznak egy részét képezi, hogy hatékonyabbak legyünk a források felhasználásában, az erőforrások felhasználásában, és így több helyet teremthetünk az emberi lények számára, akik a legfontosabb erőforrásunkat jelentik. Nagyon fontos az öt prioritást figyelembe vennünk, amelyeket a bizottság állított fel, ugyanis úgy gondolom, prioritás nagyon fontos lépés abban, hogy a 2020-as célokat elérjük. Biztosítani, hogy differenciált, növekedésbarát fiskális konszolidációt valósítunk meg, hogy visszaállítjuk, visszaállítsuk a normális kölcsönnyújtás, hitelnyújtás lehetőségét a gazdaság számára, ugyanis egyetlen KKV sem tud működni hitelek nélkül. A harmadik, hogy a növekedést és a versenyképességet támogatjuk, de a jövőbeli gener- generációk számára is. Nagyon sok már beterjesztett javaslat pontosan ez irányba mutat. A negyedik pedig, a ma is megbeszéltük ezt, hogy a munkanélküliség, illetve a válság szociális következményeivel megküzdjünk, és az ötödik pedig a közigazgatás modernizálása annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a vállalkozások munkahelyeket tudjanak teremteni. Ezek nagyon fontos kérdések, és szerintem a munkaerőpiaci törvényeket is meg kell értenünk annak érdekében, hogy a fiatalok könnyebben beléphessenek a munkaerőpiacra, hogy befogadják őket a vállalkozásokban, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy kész, részt vegyenek a gazdaságban, és hogy munkájuk hasznos legyen a vállalkozás számára. Végül pedig nem utolsó sorban, ez a vita csak egyetlen a sok-sok vita sorában, ugyanis a válság megoldása nagyon hosszú, nagyon erőt próbáló feladat mindenki számára, és együttműködést tesz szükségesé. Nagyon sok mindent említettem jó magam, a biztos úr, illetve a három megvitatott jelentésben is szerepelnek nagyon fontos tényezők, de talán ez a legfontosabb ezek közül az, hogy működjünk együtt. Természetesen nagyon szívesen működöm együtt az Európai Parlamenttel a javaslatokkal kapcsolatban, és megint elmondom, hogy a bölcs konszolidáció és az Európai Unión belüli növekedés között nincsen ellentmondás. Nagyon köszönöm a vitát. Köszönöm szépen, miniszterasszony. A jelentéstevők sora zárja a vitát az első jelentéstevő Cornelissen asszony. Köszönöm szépen. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm ezt a vitát, köszönöm az árnyék előadóknak, szorosan és gyorsan működtek együtt velem ebben a felgyorsított folyamatban. Köszönöm Gózes úrnak, Berez asszonynak, kiváló volt az együttműködés. Büszke vagyok a trojka tagjaként, örülök annak, amit Rápti asszony mondott ezzel kapcsolatban, és ez büszkeséggel tölt el. Megmutattuk, hogy kiegészítő nézeteket lehet megfogalmazni a gazdaság és a szociális oldalról. És örülök a széles körű támogatásnak, amelyben a tisztelt ház részesített. Harkin hát, asszony egyetértek azzal, hogy a deficit és a többlettel rendelkező országok kérdésével foglalkozni kell. Sajnálatos módon tegnap a többlete rendelkező országok, mint Hollandia és Németország nem voltak érintettek ebben a riasztó berendezésről szóló jelentésben. Aszimmetrikus ez a megközelítés sajnálatos módon. Örülök annak, hogy nagyon fontos a munkahelyteremtés. Örülök, hogy minden intézmény és minden frakció beszél arról, hogy milyen nagy baj a munkanélküliség növekedése a fiatalok körében, de sajnálatos módon attól tartok, hogy ezek üres szavak maradnak. Nem lesznek tettek. Nagyon fontos, hogy megfelelő erővel rendelkezzünk. Lehet, hogy lehetne nem csak túlzott deficit eljárást, hanem túlzott munkanélküliség eljárást beindítani. Hogyha hatos csomag lesz, a nyolcas csomag, lehet tízes csomag, emeljük ebbe a csomagba a szociális és foglalkoztatási célokat, differenciáljuk a megközelítésünket, minden tagállamnak legyen lehetősége a fellendülésre. Köszönöm szépen, Jean-Paul Gauzès. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem a legjobb pillanat szót kapni. Én is örülök annak, hogy kiválóan működött együtt a Trojka, Cornelison asszony, Berez asszony és jó magam és az árnyék Ami a vita lényegét illeti, Mire van szükség? A szavak után tetteknél következniük. Ez a legnehezebb persze. Ami a formát illeti, emlékeztetnénk arra, hogy a 2012-es év lesz az első, ahol az új gazdaság, megerősített gazdagirányítási keret hatályba lép. Ez nagyon fontos. Mi azt kérjük, biztos úr, hogy a bizottság készítsen részletes értékelést arról, hogy a tagállamok hogyan fogják gyakorlatba átültetni az ajánlásokat. A tanácsnak nyilvánosan állást kell foglalnia az Európai Parlament előtt, mert azt gondolom a parlament és a tanács igen eltér a bizottsági véleménytől is. Nagyon fontos, hogy legyen egy megfelelő más a szubszidiaritás elve nevében. Az új jogi keret azt irányozza elő, hogy a parlamentet be kell vonni az európai szemeszter kialakításába az átláthatóság és a felelősség érdekében. Nagyon fontos az a párbeszéd, amelyet sokan nem irányoztak elő rajton kívül, és zárásképpen emlékeztetnénk arra, hogy a parlament milyen követeléseket fogalmazott meg a tanács és a bizottság felé, méghozzá 2011. december 1 állásfoglalásában. Nagyon fontos, választ adni, nyilvános és pontos választ erre az állásfoglalásra, a valóságról, a hatékonyságról, a demokratikus ellenőrzésről, hiszen mi a parlamentben éppen ezeket képviseljük, ezeket a tételeket. Köszönöm szépen a vitát. Pervans Berez asszony hozzászólásával zárjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, ön azt mondta, hogy az Európai Parlament elfogadta, hogy az útmutatásokat ne változtassuk meg. Szeretnénk, ha ezeket az elmutatásokat meg is valósítanák. Mi mm, javaslatokat fogalmazunk meg, szeretnénk, ha önök képesek lennének arra, hogy ellenőrizzék ezen mutatások megvalósítását. Együtt kell működni a tagállamokkal hogy legyen olyan költségvetési nomenklatúra, amely meg tudja azt állapítani, hogy mi a helyzet a 2020-as stratégia célkitűzését illetően. Ne a katonai kiadásokat vegyük előtérbe. Miniszterasszony, a felelősség alás az a február 21-i ECOFIN tanács kapcsán nem tudom, hogy tudja-e, hogy mi azt szeretnénk, amit ön is említett, az európai demokrácia nevében szólunk. Ebben a szellemben február 27-én, 28-án találkozunk a nemzeti parlamentek képviselővel, hogy az európai szemeszterben a demokratikus dimenzió ugyanolyan jogokkal rendelkezen. Tisztelt miniszterasszony, felhívást intéznék önhöz. Az ECOFIN tanácson jó lenne, ha ugyanúgy figyelembe vennék az új hatástanulmányt, amelyet a bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia holnap. Itt a pénzügyi tranzakciós adó hatásáról van szó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ezzel a közös vitát lezártuk. Az éves növekedési és foglalkoztatási jelentése kapcsolatban kérem szépen foglaljanak helyet, hogy azonnal megkezdhessük a szavazást.